Az elnök. Dear colleagues, please take your seats. We're about to begin. Mindenki foglalja el a helyét, kezdjük az ülést.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 Megkapták a tisztelt képviselő társaim a napirendet, nincs senkinek kifogása, akkor jóvá hagytuk.